előtérbe állítása terén, és ezen a területen is kötelező követelményeket kell megfogalmaznunk, nem hagyatkozhatunk az önkéntességre. Köszönöm, Taylor úr. Van következik az ECR frakció nevében egy percben.